the floor. Good afternoon, everybody. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ha mindenki jelen van, vagy ha nincs mindenki jelen, akkor is próbáljuk elfogadni a napirend tervezetet. Ne felejtsék el, hogy az interneten is közvetítjük az ülésünket. Mindenkit üdvözlök, aki az interneten követi nyomon az ülésünket. Dokumentumok is elérhetőek a honlapunkon. Ma délután két roppant érdekes jelentést, illetve tanulmányt fognak felvezetni a szakembereink. Szeretnénk ötre befejezni mindenképpen ezt a részt, illetve 3 4 hogy legyen egy kis időnk, mielőtt elkezdünk szavazni. Holnap fél tízkor kezdünk a koordinátori üléssel tehát egy rendes koordinátori ülés, majd az ANSZIP biztos jelölt értékelésével folytatjuk, az ITRE és a FEM szakbizottsággal Euróba asszonyt is kell még értékelnünk, holnap rengeteg tennivalónk van. Úgyhogy jó lenne, hogyha a koordinátori ügyeket gyorsan letudnánk. Minden ülésünk egyébként ma is és holnap is itt a 6Q2-es számot viselő teremben kerül megrendezésre. Jó, akkor napján tervezetet elfogadottnak tekintem, az előző ülésjegyzőkönyvét is elfogadottnak tekinthetjük. Csodás, kiváló, pompás. Kezdjük akkor az első, fogyasztóvédelem, és a pénzügyi szolgáltatások. Négy óráig erről beszélünk, erről a kényes kérdésről, aztán pedig folytatjuk majd a fogyasztók hátrányos megkülönböztetése a digitális belső piacon. Patrice Müllernek adom át a szót, a London Economics-tól érkezett, aki a fő szerkesztője vagy szerzője ennek a jelentésnek. Hogyha valaki szót kér, akkor jelentkezzen majd megpróbálom neki megadni a szót. Thank you very much. Uh, I will give you an overview of the study. Uh, on the slide there is some text. I will... Köszönöm szépen. Először egy áttekintést adok, aztán a diákon, ahogy látszik majd a képernyőn a fő pontokat kiemelem, de amíg betölti a gép a diákat, addig a háttérről egy kicsit. Azokat a buktatókat foglalom össze, hogy a fogyasztó, a kereséstől a vásárlásig, a termék megtartásáig és a termékről való lemondásig mennyi ideig utazik a pénzügyi piacokon. A fő probléma az, hogy a fogyasztók gyakran nem tudnak ezekről a dolgokról, illetve nincsen tapasztalatuk, mert nem nagyon vásárolnak pénzügyi termékeket, és ezért nem gyűjtenek tapasztalatot. Akkor a diák nélkül ö, folytatom. Először egy nagyon fontos pontot szeretnék felvetni. A nagy pénzügyi válságnak az egyik oka az volt, hogy a kezdeti fázisban csalások történtek, illetve nem megfelelő eladási technikákat alkalmaztak. Ez nem csak a fogyasztókra hat ki, hanem általában a közgazdaságra. <clears throat> Tehát az elképzelés az volt, hogy nézzük meg a pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat, azokat, amelyek nem szolgálják a belső piac vagy a fogyasztók érdekét, vagy a másik kategória, amely hasznos a fogyasztók számára, ebből vonjunk a következtetéseket és ajánlásokat tegyünk. Az információkat konzultációkból szereztük, a szabályzó testületektől, ombudsmanoktól, a fogyasztói szervezetektől, bankoktól és kölcsön nyújtó intézményektől szereztük. Hogyha azokat a termékeket nézzük el először, amelyek károsok lehetnek a fogyasztóknak és a KKV-knak, mit gond, mire gondolunk? Arra, hogy olyan potenciállal rendelkeznek, hogy komoly pénzügyi kárt okozhatnak, és pénzügyileg sérülékenyét tehetik a vásárlót, például nem megfelelő eladások miatt. Néha a fogyasztók nem értik a kockázatokat, néha a kamat nagyon magas, a költségek, a járulékos költségek, és néhány esetben például a kölcsön, hogyha nagyon magas kamatlábbal adják kölcsönbe. Voltak olyan termékek, amiket a felmérés beazonosított, mint nagyon káros, potenciálisan káros termékek, például a kölcsönöket, illetően különösen a külföldi valutában adott kölcsönök, Itt nem kis összegű kölcsönökről beszélünk, például Magyarország esetében ahol a fogyasztók főleg svájci fangban vettek föl hit, lakáshiteleket. 2007 nyarán, ha megvizsgáljuk a helyzetet, és a magyar forint nem értékelődött le a svájci frankhoz képest, akkor 33%-kal kevesebb kamatot kellett volna fizetetni a kölcsönökre, mint valójában fizettek, tehát valóban nagyon megterhelték ezeket a kölcsönöket. Aztán nagyon magas járulékos költsége például a magdi, magányugdíj. például hogyha valaki 46 évig fizet be egy magányugdíj, alapba, ez az átlagos életkor az Egyesült Királyságban, amit munkával tölt az ember, és 1,5%-os kamatot fizet, nem 0,5%-ot, akkor a 46 év alatt az 1%-os különbség az hatalmas különbséget eredményez a végére, 33%-os eltérést. Tehát egy kis eltérésnek is nagyon nagy hatása lehet a fogyasztókra. Ezek azok a szolgáltatások és termékek, amik károsak lehetnek. Aztán megkérdeztük a fogyasztókat, hogy nyilatkozzanak, hogy mik hathatnak ki károsan a belső piacra. Először is nagyon kevés a határon átnyúló pénzügyi shoppingolások száma. 2012-ben 94% a befektetőknek nem vásárol határon átnyúlóan, és csak 11%-a a fogyasztónak gondolna bele egyáltalán, hogy külföldön vásároljon be pénzügyi terméket. Ennek ellenére még, hogyha csak a határokon belül folyik a vásárlás, akkor is nagyon kihathat a belső piacra. Például lehet egy megakasztó hatása amely a pénzügyi stabilitást aláássa, vagy nagyon sok fogyasztóra hat ki a káros hatás, és ez közvetve kihat a nem pénzügyi termékek vásárlására. Végül, hogyha nagyon sok fogyasztóra hat ki a káros hatás, még akkor is, hogyha az egyes fogyasztóra gyakorolt hatás kicsi, összegződik a hatás, és más termékek és szolgáltatások árára kihat. Tehát melyek ezek a termékek? Általában a e, költségek, kockázatok és a kamatlábok helytelen beállítása. Aztán mi hathat ki a belső piacra? Ezek általában a lakáshitelek, ezt láttuk már, hogy egyénekre nagyon komoly hatással lesz, de mivel hatalmas hatása van a jólétükre, ezért magára a gazdaságra és a belső piacra is kihat a határon átnyúló kereskedelemben. Láttuk ezt az USA-ban is, de Írországban és Spanyolországban is. Aztán a fizetési, kifizetési biztosítás. Ennek is hatalmas hatása lehet. Az Egyesült Királyságban ez egy nagyon nagy probléma a legutóbbi felmérések szerint körülbelül 28,8 milliárd font nyit terméket terheltek meg hatalmas kamatokkal 28%-kal, ez eléri a GDP 1,4%-át. Ez azt jelenti, hogy amikor kompenzációt fizettek, akkor nagyon sok fogyasztó két-három ezres csekket kapott, és ezzel a csekkel fellendült például az autóvásárlás. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ha havi lebontásban nézzük, az összegek nagyon kicsik voltak, de a kumulatív hatásuk nagyon nagy volt. Aztán vannak olyan termékek és szolgáltatások, amelyek a fogyasztók és a kkv hasznát szolgálják például az egyénre szabott termékek, tehát az egyszerű, átlátható, rugalmas, egyénre szabott termékek fontosak, mert hogyha a fogyasztó bajba jut, akkor vannak egyre szabott megold, <clears throat> megoldások. Például a nyugdíjak, aztán az úgynevezett P-számlák Németországban, a, alapvetően ezek protection, ezért P számlák, amelyek a csőd ellen védik az embereket. Aztán a határon átnyúló tranzakciókra vonatkozó háttér, internet és elektronikus bankolás, mobil bankolás és így tovább. Nagyon sok olyan termék van, ami hasznos a fogyasztó számára és a belső piac számára is. Azok, amik fellendítik a határon át nyúló munkavállalói mobilitást, illetve a pénzügyi áramlást. Korábban például a kifizetési szolgáltatásokhoz való szolgáltatás a határon átnyúló tranzakciók biztosítása. Nagyon fontos. Itt nagyon fontos a szekinek a szerepe, ami az Európai Fogyasztói Hitel Információ normáit foglalja össze. Mik a legfontosabb következtetések? Hogyha visszatekintünk, a pénzügyi válság egyik oka, nem az egyetlen oka, de az egyik fontos oka, a nem megfelelő értékesítése az Egyesült Államokban és EU tagállamokban a hiteltermékeknek. Pénzügyi termékekről beszélünk, amelyeket most megvizsgáltunk a konzultációra adott válaszok alapján, a jelzálók hitelek ezek közül azok, amelyek a pénzügyi stabilitás szempontjából lényegesek, hiszen nagy volument képviselnek, már ami a háztartások eladósodottságát illeti nem csak az egyének számára számít ez tehát, hanem a pénzügyi stabilitás szempontjából. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy bizonyos pénzügyi termékek, amelyeket károsnak tekintünk, hasznosak is tudnak lenni, Úgyhogy nagyon gyakran az érmének két oldala van ezen termékek esetében, nem lehet azt mondani, hogy egy termék definíció szerint rossz. Nagyon gyenge az egész Európai Unióban, az Egyesült Államokban és a, a pénzügyi hitelezési kapacitás, ezt a döntéshozók is elismerték, hogy javítani kell, a G20-ak is intézkedéseket tettek. Ezzel hozzá, ehhez hozzá is kívánunk járulni, de van, arra, van annak határa, hogy a fogyasztókat mennyiben tudjuk segíteni. Hogyha visszatekintünk az elmúlt évtizedre, olyan évtized volt ez, amikor a pénzügyi termékeket liberalizálták, különböző innovációk történtek, és egyre összetettebbek lettek ezek a termékek. Az ügyfeleket pedig nem készítették tudatilag felteljes mértékben arra, hogy ezzel a komplexitással megküzdjenek. Nem mondom, hogy minden ügyfélnek ez problémát okoz, de a többségüknek igen. Ezért sok minden történt, sok intézkedés történt, de ez még nem elégséges. Az ajánlásaink ezek alapján a következők. A tevékenységek szerint csoportosítottuk ezeket. Az egyik fontos cél véleményünk szerint az információs aszimetriát a fogyasztók és a szolgáltatók, pénzügyi szolgáltatók között csökkenteni kell. Sok fogyasztó ritkán vásárol pénzügyi terméket, vagy vesz igénybe, tehát kevesebb információja van, mint annak a szolgáltatónak, amelynek ez a szokásos tevékenysége. Pontos, összehasonlítható információt kell szolgáltatni. A SZEKI adatok nagyon fontosak, de ezek nem elégségesek. A SZEKI kitér néhány aspektusra, de sok tanulmány rámutat, hogy sokan nem értik a, a kamatláb és az APRC közötti különbséget. A szeki megoldás tehát nagyon hasznos, de gyakran nagyon fontos, hogy ezt a fogyasztók nyelven is megfogalmazzuk. Tehát az átlagos fogyasztó számára el kell magyarázni, hogy ez az ő számára személyesen mit jelent. Összehasonlítási alapokat kell neki adni, úgynevezett benchmarkokat, és több illusztrációt kell neki adni a legjobb és a legrosszabb kimenetelekre. Az új jelzáloghitel irányelvben már van erre irányuló kezdeményedés. To explain what would happen if there is a depreciation. Az a szolgáltatónak el kell magyaráznia például, hogy mi történik, hogyha a deviza 20%-kal leértékelődik. Azután pénzügyi független pénzügyi tanácsadást kell adni a fogyasztóknak, hiszen gyakran a termékek nagyon komplexek, nagyon összetettek, és ritkán veszi ezeket igénybe a fogyasztó. Ilyen esetekben ellentmondásmentes és elfogulatlan tájékoztatást kell nekik adni. A következő ajánlásaink olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint például jobban felkészíteni a fogyasztókat a pénzügyi ügyek kezelésére. A tudatosság nagyon alacsony, sok mindent kell tenni, bár már teszünk erőfeszítéseket, és sok programot fejlesztenek ki ennek, ide, ennek érdekében, de az országok nem sokat tanulnak egymástól, ezt nem csak az euróra lehet elmondani, hanem a legtöbb iparosodott országra nem cserélik ki a legjobb gyakorlatokat. Azután segíteni kell a fogyasztókat a tájékoztatással, fel kell készíteni, hogy a pénzügyi ügyeit jobban tudja rendezni, de a pénzügyi piacokon meg kell erősíteni a fogyasztóvédelmet több szempontból is. Például előzetes tájékoztatásra van szükség. A szabályozónak sokkal aktívabban kell vizsgálnia, kutatni a piacot. Például különböző fantomvásárlásokkal, vagy hasonló módszerekkel nem csak a probléma megjelenése után kell intézkedéseket tenni, hanem megelőzőleg is. A problémák megelőzése érdekében, hogy ne halmozódjanak fel ezek a nehézségek, proaktívabb megközelítése van szükség, már ami a pénzügyi piacokon a fogyasztóvédelmet illeti. Ez odaig is elmehet, hogy bizonyos termékek értékesítését be kell tiltani, hogyha a szabályozó úgy gondolja, hogy ez túl komplikált, vagy pedig nem átlátható. A MIFID 2-ben egyébként van egy ilyen megoldás a befektetési termékekre nézve, a többi pénzügyi termékre is ki lehetne ezt terjeszteni. Természetesen ezeket esetről esetre meg kell vizsgálni a szabályozóknak a diakkal kapcsolatosan is állást kell foglalniuk. Nem csak arról van szó, hogy megfelelően kell értékesíteni a termékeket, de a felszámított díjakat sem szabad túlságosan magasan meghatározni, különösen hosszú távú termékek esetén. Egy nyugdíj termék esetén, hogyha a fogyasztó túl magas díjat fizet, ez nagyon káros lehet, de ez minden hosszú távú termékre igaz. Végül pedig a szankciók. Ez egy utolagos megoldás. Véleményünk szerint ez terretentő hatással kellene használni, de nem csak az a célunk, hogy a pénzügyi intézmény legyen felelős a hibás értékesítésekért, de az értékesítőnek is felelnie kell, hogyha nem megfelelő vagy család értékesítéssel találkozunk. Erre példákat is kell adni. A MIFID-ben egyébként van erre példa, némileg, de ezt ki lehetne a lakossági ágazatra is terjeszteni. A pénzügyi intézményeknek felelősnek kell lennie az a fogyasztók káraiért. Erről ne tartsunk ilyen hosszú vitát, hogy egyáltalán terheli-e őket felelősség. Mi is történik, amikor problémák merülnek fel? Sok esetben a fogyasztók nem rendelkeznek hozzáféréssel független, hatékony és olcsó megoldáshoz, vagyis a pénzügyi szolgáltatók esetében az érdekek egyeztetéséhez. Nincsen pénzügyi ombudsman, hogyha vita keletkezik a pénzügyi szolgáltatóval, és nem túl nagy az összeg, akkor általában az ember nem akar jogi eljárásba bocsátkozni, hiszen ez költséges és bonyodalmas, ezért szélesebb körű hozzáférést kell biztosítani a nem igazságügyi rendszeren alapuló megoldásokhoz. Végül, de nem utolsó sorban, bizonyos országokban, bizonyos esetekben nincsen a túlzott eladósodásból könnyű kiárat, vagy tiszta kiárat, nem lehet tiszta lappal új életet kezdeni, úgymond nincsen magáncsődeljárás, hogyha valakivel külső okok miatt történik valami, akkor valamiféle kilépési mechanizmust kell létrehozni, hogy újból kezdhesse az, így úgymond az életét a fogyasztó. Például Spanyolországban nem lehet megszabadulni a jelzáló kötelezettségtől, csak hogyha kegyesen a bank ebben közreműködik. nem szabad elmenni ennek odáig, hogy az ügyfél elveszítse az otthonát vagy a megtakarításait az ilyen ügyfelek nem tudnak, vagy fogyasztók nem tudják visszaszerezni a pénzügyi stabilitásukat. Ennyit tartalmaz nagyjából a tanulmány, és most kíváncsian várom a kérdéseiket. Thank you very much, Mrs. Chairwoman. Köszönöm, elnök asszony. Az első az egyik első ajánlás az volt, hogy a pénzügyi szolgáltatások terén egyszerű és összehasonlítható tájékoztatót adjanak a fogyasztóknak, tájékoztatást. A kérdésem az, hogy új jogszabályokkal lehetne elérni ezt a célt, vagy inkább egy független testület tudná ezt elérni és biztosítani. Köszönöm. Több kérdést gyűjtsünk össze, és arra válaszolna meg jót szakértünk. Anderson asszony, igen, a jelentésből milyen más következtetést vontak le, például a nagyon magas kamatú kölcsönök mekkora kárt okoztak, főként a szegények körében az Egyesült Királyságban. Jönnek új szabályok, de nem eléggé ambiciózusak ezzel kapcsolatban. Tudna valamit mondani? A díjak és kamatok illetve a rövid távú, írtózatosan magas kamatú személyi kölcsönök esetleges szabályozása. Stiller asszony, köszönöm. Az átláthatóság valóban nagyon fontos. A mutatóval kapcsolatosan mondott pár dolgot. Valóban a jezelók kölcsönök piacán is változnak a dolgok. Ön szerint mik a fő változások, amelyek lezajlottak, hogy esetleg az emberek hamarabb vissza tudják fizetni a kölcsönöket, vagy könnyebben tartják a tudják fizetni a részleteket. Nekem hiányzik a jelentésből az összehasonlító honlapok kérdése, ahol össze lehet vetni a különböző pénzügyi szolgáltatásokat. Az 58. oldalon pedig a a, például a reklámozás területén mennyire fontos az, hogy a gyerekeket ne célozzák meg, és fontos, hogy a legveszélyeztettebb fogyasztókat is mindenképpen védjük, illetve a biztosítások terén a biztosítás közvetítési piac szabályozásáról mi a véleménye. Lord Hill, mint biztos jelölt, mi legyen az az egy dolog, amit az elkövetkezendő öt évben európai biztosként mindenképpen ön szerint végre kell hajtania? Jó, akkor kezdjük ezzel a három kérdéssel elsőként, parancsoljon. information to be provided to uh, consumers. I think the situation varies from Lássuk a tájékoztatás kérdését, országról országra más és más a helyzet, hogy mennyire, pénzügyileg mennyire rendelkeznek mérható ismeretekkel az emberek. A túlságosan előíró, preskriptív jellegű jogszabály talán nem a legcélra vezetőbb, inkább a pénzügyi szolgáltatók felelősségét, illetve a, a szabályozó hatóságok felelősségét kell itt előírni, hogy ők biztosítsák, hogy világos és érthető információ tájékoztatást adjanak. Hogyha mondjuk egy 20 oldalos apróbetűs tájékoztató a 15. oldalán rejtik el e, valamelyik e, fontos szempontot, hát az nem igazán célvezető. Ezt fókuszcsoportokkal, illetve fogyasztói e, kísérletekkel nagyon jól lehetne tesztelni, mint ahogy a csomagolás esetében ezt már több megteszik és működik. A, az Egyesült Királyságban igen, ez a Hikers Credit, tehát a nagyon magas kamatra adott rövid lejáratú személyi kölcsön igen komoly problémát jelentett. Az emberek gyakran nem értették, hogy mi is keverednek. Akik nem ismerik ezt, van olyan, hogy, hogy 4000 százalékos kamatot is kivetnek. Érthetetlenül magas kamatokról beszélünk, hiszen úgyis csak három hónapról van szó, szóval ez nem volt annyira vészes, hanem a díjak, vagy a, a, a ha például valaki egy nappal is később fizette vissza a tartozását, ezek óriási összegre is rúghattak. A legfrissebb becslések szerint lehet, hogy csak három pénzügyi szolgáltató élné túl az új szabályokat. Hogyha valakinek rövid távon, hirtelen, két-három hónapra van szüksége kölcsönre, akkor kihez forduljon? Banktól, egyébnél kevesebb időre kölcsön felvenni nem nagyon valószínű. Ezért eh, majd meg kell nézni, hogy a pénzügyi szolgáltató piacán ez a nagy, ta, nagy takarítás mit hoz, esetleg eh, a bizományosok vehetik át ezt a, eh, ezt a szerepet a piacon, vagy, vagy a, a zuzsóra kölcsönök töltik be majd a piaci űrt? az átláthatóság tekintetében az lesz a probléma a jövőben is, hogy maga a szolgáltatók által nyújtott tájékoztatást mennyire fogják felértik az emberek. Bár nagyon sokat javult a helyzet, um, a pénzpiaci felügyeleteknek folyamatosan figyelemmel kell követni a helyzetet. Előzetes eh, fantomvásárlókkal például, előzetes fantomvásárlásokkal fel tudják mérni, hogy mennyire jó a helyzet. Most a végrehajtás után jön az effektív végrehajtás, hogy valóban átültessük a gyakorlatba ezeket az új szabályokat. Következő kérdés, az összehasonlító honlapok, illetve a közvetítők. Nos, az összehasonlító webhokkal kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy egy szolgáltatóhoz kapcsolódnak-e, és esetleg a fogyasztó ezzel nincsen tisztában. Előfordul, hogy egy cég nagyon szorosan kapcsolódik egy ilyen összehasonlító honlaphoz, és a fogyasztónak ezt tudnia kell. Joga van tudnia, hogy a kettő között valamilyen intézményi kapcsolat van. Nem akartuk ezt kihagyni, csak igazából nem terjed ki a tanulmányunk témája pontosan erre. A biztosítások tekintetében itt is haladnak a dolgok, de az sem világos, hogy az életbiztosítás befektetési a kombinált életbiztosítás ez bonyolultabb termék, mint a lakás vagy ingatlanbiztosítás, vagy az, vagy az autó gépjárműbiztosítás, amit többé-kevésbé értenek, ismernek a fogyasztók. De egy megtakarítással, befektetéssel kombinált, hosszú lejáratú életbiztosítás, jellemzően nyugdíjig vagy az egyén haláláig tart, nos, itt a kockázatokat helyesen felmérni, amikor az ember pénzét befektetik ezek a szolgáltatók, hát az irányában le, lehet fektetni alapvető elveket, de fontos, hogy a szolgáltatók valóban tiszteletben tartsák a rendelkezéseit ennek az irányelvnek. A legfontosabb javaslatunk, ajánlatunk, következtetésünk? az előzetes jogérvényesítésre tenném én a pénzem, hiszen fontos, hogy a pénz, a, a piacfelügyeletek azt vizsgálják, megpróbálják megelőzni a visszaéléseket. Hiszen, hogyha valamely szolgáltató nem tartja magát a szabályokhoz, akkor valószínűleg nagyon sok fogyasztót is érinthet ez, ezért az ex ante előzetes ellenőrzés szerintem az, ahol a, a gondokat legjobban meg lehet előzni. Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Elnök asszony, először sem szeretném mondani, hogy ez egy nagyon fontos tanulmány, amit most hallottunk. Minden országban készülnek ilyen tanulmányok, és látjuk, hogy nagyon sok negatív hatást láthatunk, nagyon sok fogyasztót ér, érint ez. Például a termék terítők által adott információk és a fogyasztók által kapott információk nagyon eltérnek, de egy dolgot nem értettem meg. Mit tehetünk, hogy elérjük azt, hogy a fogyasztók jobban értsék az információkat, amiket kapnak. Talán az intézmények részéről valami kampányt indíthatnánk talán nem az információ szolgáltatója adna plusz információkat, hanem lenne egy rendszerünk, ahol a fogyasztó utána nézhet az információknak. Amennyiben szüksége van erre. Másodszor. Nagyon fontos a kereskedelemnek a dinamikája nyilvánvaló az, hogy az eladóra nagyon nagy nyomás nehezedik, egyrészt mert értékesíteni akar, másrészt viszont a fogyasztóra is, mert mindenképpen szüksége van egy termékre. Nagyon sok olyan esetet láttam, ami azt bizonyítja, hogy nagyon sok független tanácsra van szükség, a független tanácsadók szerepe nagyon fontos, de igazából a gyakorlatban az történik, hogy nem segítenek, hanem még több pénzt gombolnak le a fogyasztókról. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy önnek mi a véleménye? Talán itt is az intézmények részéről találhatnánk egy megoldást, hogy tényleg független és megbízható információkat kapjanak a fogyasztók, hogy ezeket a tragédiákat elkerüljük. Köszönöm szépen. Evelyn Gebhardt. Igen, köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek a kérdéssel Ahogy hallottuk, amikor ilyen problémák merültek fel, amit az előbb hallottuk, akkor a jogorvoslattal mi a helyzet? Ön azt mondta, hogy nagyon sok állampolgár egyszerűen nem is érti, hogy mi történik a pénzügypiacon. Ön azt is mondta, hogy nem is értik igazán, hogy mi az, hogy kamatláb például ha egy fogyasztó, ha minden információt megkap, de mi van akkor, hogyha nem érti, amilyen tájékoztatást kapott? Hogy érjük azt el, hogy fel is fogja ezt az információt? Aztán, hogyha mégis probléma van a jogi érvényesítéssel, ha vita alakul ki, akkor kinek lesz igaza? annak, aki nem adott elég információt, vagy annak, aki kapott eleget, de nem értette meg, hát ez azért nagy kérdés, és szeretnék erre választ kapni. Talán, mivel ön azt mondta, hogy még sok mindent tennünk kell, talán kaphatnánk példákat önök, önöktől és öntől, milyen megoldásokat találnának. Olga Sendlova. Olga Sendlova. Děkuji a já také budu vlastně plynule navazovat. Eh, Köszönöm szépen. És eh, én is hasonló kérdéseket szeretnék feltenni. Köszönöm szépen eh, az előadását, illetve az ajánlások bemutatását. Nagyon meglepett az egyik ajánlása, nevezetesen, hogy fokozni kell a hozzáférést a független eh, tanácsadáshoz hogyan tudjuk ezt megtenni, hogyan néz ki egy független tanácsadó. Másodszor a pénzügyi ismeretek elterjedéséről beszél, illetve a szolgáltatók felelősségéről. Azt is tudni kell, hogy az úgynevezett pénzügyi írástudás nem csak a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozik, hanem annak is tudatában kell lenni, hogy sokan ördögi körbe kerülnek, hiszen próbálnak egy újabb hitelfelvétellel egy korábbit visszafizetni. Úgyhogy a tájékoztatás önmagában csak része a megoldásnak, de nem megoldás. A hitel kérelmezőknek átadott információt kell -e esetleg standardizálni? Úgy gondolom, hogy akkor most megkaptuk az utolsó kérdést is. Én azért tartom ezt fontosnak, mert a jelzálók hitel irányelven dolgoztam az elmúlt két évben. Nagyon fontos, hogy vegyük, fon- vegyük komolyan, hogy nem csak a problémákat kell feltárni, hanem a már megtett intézkedésekre is rá kell mutatni. Egy olyan jogszabályt már elfogadtunk a hitelekkel kapcsolatosan, amely most már végrehajtás alatt van a tagállamokban. Például a devizahiteleknek az ugye olyas valami, amivel már foglalkozik ez a jogszabály, illetve a tájékoztatás ügyével, terjesztve a tagállamok legjobb gyakorlatait, amelyek már a hitelközvetítők tevékenységét sikeresen szabályozták. Az is nagyon fontos, hogy azt is feltárjuk, hogy mit tettünk már, még mielőtt elkezdünk sürgősen további jogszabályokat alkotni hiszen időközben nagyon sok eh, kisvállalkozás azért panaszkodik, mert eh, a hitelhez való hozzáférés nagyon nehéz. Ezért a fogyasztó védelmet komolyan kell vennünk, és a tájékoztatást, de a hitelekhez való hozzáférés nem szabad akadályozni. A bizottságunk az egységes piac ügyeit vizsgálja. Bizonyos kérdések inkább a nemzeti kompetenciába tartoznak, és mindig megpróbáljuk megtalálni az egyensúlyt a nemzeti és az európai hatáskörök között. Nem az a célunk, hogy szükségtelenül visszavonuljunk bizonyos piaci területekről túlszabályozással, hiszen elégséges volna sok esetben a legjobb gyakorlatok cseréje. Ezért lehet, hogy egy kicsit korai még további szabályozást sürgetni. Voltak olyan aggályok a standardizálással kapcsolatosan, például a tájékoztatás tekintetében ez túlságosan költséges volna az ágazat számára, tehát valamiféle egyensúlyra van szükség, hogy az összehasonlíthatóság meglegyen, de ne túl költségesen. Azután a család értékesítések, persze voltak ilyen botrányok, és hazámban is nagyon sok bírságot kiróttak ezért. Ez az egységes piac kérdése ez, vagy pedig egy olyan tagállam, vagy pedig egyetlen tagállam ügye, nem tudom, hogy ez minden tagállamra ugyanolyan súlyjal vonatkozik -e ez a kérdés. Azután az apróbetűs részek, ezt is megemlítette valaki. Számomra nagyon érdekes terület a fogyasztók hozzáállása az internetes, illetve a, a papíron kapott apró betűs részekre. Általában interneten nem nagyon olvas el az ember az apró betűket, amikor kipipál egy rubrikát, pedig ugyanolyan aláírásnak minősül ez is. Azután az egységes piacra vonatkozó intézkedéseknek védeniük kell a fogyasztókat, de a hitelhez való hozzáférést sem szabad meggátolni. I think I will start by answering... Talán az utolsó kérdések megválaszolásával kezdeném. Valóban a jezelok hitel irányelv rengeteget tett, nagyon fontos jogszabálya volt ez. A kérdés az, hogy ezt hogyan fogják a gyakorlatba átültetni. Igaz, hogy a devizahitelek problémájával ez foglalkozik, de nagyon nem mindegy, hogy ezt hogyan magyarázzuk el a fogyasztóknak, hogyan értetjük meg velük, és ez ügyben nem előíró preskriptív jellegű az irányelv, ezt nem is szeretnénk. Ugyanakkor fontos figyelme követni, ellenőrizni, hogy ez hogyan történik. Ezért beszéltem a piac pénz piac felügyelet felelősségéről, vizsgálják meg, hogy az irányelv szellemiségéhez tartják-e magukat a szolgáltatók. Lehet nagyon egyszerűen és nagyon bonyolultan is elmagyarázni a kapcsolódó kockázatokat. Fontos, hogy az emberek, a fogyasztók világosan lássák, hogy mi történhet velük. Például valaki felvesz egy elzálló kölcsönt. Mindenki úgy kap kölcsönt, hogy ha nem fizeti a törlesztőzésleteket, akkor a házamat elveszik. Hát még ha legyint egyet, hát ez előse se fordulhat. De aztán mi van akkor, hogyha valaki pár év múlva munkanélküli lesz, és nem tudja majd fizetni a részleteket, és akkor az emberek rájönnek, hogy hoppá, ez nem is olyan absztrakt lehetőség. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ezt a, az információt hogyan prezentáljuk. Persze országról országra másképp és másképp, de lehet, mondjuk egy általános ajánlás az unió részéről, hogy a szabályozó szervek, a pénzpiaci felügyelet minél hamarabb vizsgálja meg ezek érvényesülését. nem csak a pénzpiacokon vagy pénzpiaci termékek esetében probléma az ügyfelek tájékoztatása, hogy mindenki elolvassa az adásvételi szerződés minden egyes kitételét, hát ez mindenütt, mindenütt problémás. A pénzügyi jártasság, vagy a pénzügyi ismeretek kérdésében, főként a bonyolultabb, összetettebb termékek esetében a nem szabványos jellegű jelzálók hitelek esetében, ahol nagyobb a kockázat az átlagosnál ráadásul, vagy bizonyos befektetési termékeknél, amikor például a csereügyletekről beszélünk, a swapokról, vagy az úgynevezett mozgólépcső eszkelétő termékekről, akkor nagyon fontos megfelelően megfelelő független pénzügyi tájékoztatást adni, lehet teljes mértékben a szolgáltatókra tolni a felelősséget, hiszen nekik fontos, hogy objektív, tisztességes tájékoztatást nyújtsanak, ez egy lehetség, lehetőség. De hogy ez működik-e, ezzel kapcsolatban vannak fenntartásaink, hiszen mindig felmerül, hogy hogyan eh, prezentáljuk ezt az információt. Ne az EU, hanem a tagállamok döntsék el, hogy élni kívánnak-e azzal a lehetőséggel, miszerint az Egyesült Királyságban a Money Advice szolgáltatás, ami egyébként egy fizetős szolgáltatás, de a beszedett díjak egy részéből fizetik ezt központilag, de elképzelhető egy hasonló modell, vagy megint csak egy másik brit példa, mely szerint szabályozott szolgáltatók, mondjuk gázelektromos szolgáltatók bizonyos mennyiségű pénzzel támogatnak olyan jótékonysági, jótékony célú szervezeteket, amelyek pontosan a adósság csapdába kerülteket segítik, vagy az, az ilyen veszélynek kitetteket tájékoztatják. Ezek mind-mind különböző lehetőségek magasabb szinten nem kell ezt szabályozni európai szinten, de mindenképpen vizsgálni kell, hogy mi folyik, vizsgálják a tagállami hatóságok, hogy megfelelően tájékoztatják a fogyasztókat. Hogyha csak a pénzügyi szolgáltatókat teszük felelőssé ezért, akkor Hill úrnak azt javaslom, hogy előzetesen ellenőrizzék azt, hogy valóban ez működik, valóban ezt megteszik a szolgáltatók. Thank you. Checking. Köszönöm szépen. Igen, mindig ugyanarról van szó. Megvalósítás ellenőrzés, megvalósítás ellenőrzés, úgyhogy köszönjük szépen. So the second, um... Aztán a második tanulmányunk. A digitális belső piacon a fogyasztók megkülönböztetése. Sult Nolke professzornak az előadása, aki a polgárjog professzora az Osnabrücki Egyetemen. Thank you very much um, also for pronunciation. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen szépen ejtettek a nevemet, bár az én angol kiejtésem, de mindegy, majd meglátják. A tanulmány a fogyasztók megkülönböztetése a digitális belső piacon. Itt, ebben a szakozatságban az önök elődjei előtt már ismertettem. De a cím lehetne az is, hogy fogyasztói frusztráció a digitális belső piacon. Az a vásárló, aki olyan bátor, hogy egy web eh, shopban az országán kívülre, az EU-n belül megrendelést eszközöl, gyakran frusztráltá válik, amikor rájön arra, hogy hiába nem fogadják el a megrendelését ebből az országból, vagy nem szállítanak más országba. A valós világból jönnek a felméréseink, ahol ezt gyakran tapasztaltuk, a jelenlegi jogi kereteket is megvizsgáltok, hogy hogyan lehet ezzel megbírkozni, és javaslatokat tettünk. Itt vannak az alapadatok, gondolom minnyien ismerik ebben a teremben. A kiskereskedőknek a 74%-a az Európai Unióban nem árul más tagállamba. Az online üzletekre is igaz ez. Körülbelül az online üzleteknek kétharmad az Egyesült Királyságból sosem értékesít egy másik országba. És maximum a fogyasztók 9% az EU-ból merészelt egy másik tagállamból vásárolni online. És körülbelül 50 százaléka a kezdeményezett határon átnyúló kezdeményezéseknek nem sikeres, vagy ha úgy nézzük, akkor a másik 50% a sikeres. Aztán miféle diszkriminatív csapdákba fut a fogyasztó? Az első az, hogy el se fogadják a megrendelését geográfiai alapon, nevezetesen, hogy ebben az országban nem szállítunk. Vagy, ami még rosszabb, és a fogyasztók nem is tudnának erről, hogy amikor már odáig jutott a fogyasztó, hogy online megpróbálja begépelni a címét, akkor automatikusan átkerül egy másik webshopba, és ezt nem is veszi észre, ahol az árak különbözőek, és általában magasabbak zárak. És persze aztán vannak más esetek is, amikor különböző fogyasztók különböző tagállamokból más feltételek között vásárolhatnak. Ez az árakra is vonatkozik, hát ez eléggé bosszantó, amikor az ember felfedezi, hogy nekem többe kerül ez a dolog, mint egy másik tagállamból jövőnek aztán a fizetési módok, aztán, ami igazán bosszantó a nemzetközi vásárlók számára, hogyha digitális tartalmat próbál <clears throat> vásárolni az ember, akkor láthatja, hogy a digitális tartalmat csak egy bizonyos tagállamon, ahol vásárolta, ott tudja lejátszani, például a dalok, és így tovább. Aztán vannak olyan esetek, ahol át lehet tenni a hallgatás megtekintés jogát egy másik tagállamra, de az eredetiben nem lehet többet megtekinteni, úgyhogy ez nagyon bosszantó, hogy miért vannak ezek a dolgok. Néha nyilvános, néha titkos az oka. Egyébként itt nem vettem bele a szállítási költségeket, mert ez általában a digitális piac tartalomra, digitális tartalomra nem vonatkozik. Egyik oka lehet az, hogy nehéz behajtani a befizetéseket, a fizetéseket, aztán gyakran nyelvi akadályról van szó, attól tart az eladó, hogy a panasz, ha érkezik, azt nem tudja kezelni. Aztán nagyon gyakran a jogbiztonság hiánya, különösen amikor más tagállamokban való fogyasztókat szolgálnak ki. Gyakran az elárusítók azt mondják, egy másik tagállamban más a fogyasztók prioritása, ezért fizikálisan szeretnénk értékesíteni, hogy találkozhatunk a fogyasztókkal. Aztán az áreltérés is lehet ilyen ok. Ha megnézzük a jelenlegi jogi kereteket, akkor azt látjuk, hogy nem túl sokra megy az ember a joggal, sőt, talán még ront is a helyzeten, vannak inheres korlátok először is az üzleteknek az alapjogai. Ezek néha nem teszik lehetővé, hogy a fogyasztói megkülönböztetés ellen harcoljunk. Hogy fejtsem ki az alapjogokat és a szabadságjogokat, különösen a szolgáltatási irányelvet? És aztán a Róma egy, Róma, Brüsszel egy, Róma egy, a magánemzetközi jog és versenyjog. Először is az alapvető jogokról és szabadságokról. Először az emberi jogok. A fai vagy etnikai hovatartozás alapján való meg nem különböztetéshez való jog. Ugye, ha nem szolgálunk ki egy vásárlót egy másik országból, akkor általában nem fai alapon tesszük ezt, de lehet extrém esetekben, de igazából ennek semmi köze a belső piachoz, mert az emberi jogokat nem csak az EU-ban védik. Úgyhogy ennek a problémának a megoldása nem oldható meg azzal, hogy az ember az alapvető emberi jogokra hivatkozik. Aztán az EU állampolgárok jogai. Nemzetiség és állampolgársági alapon való megkülönböztetés elleni kitétel a 18-as cikk. De Nyilvánvaló, hogy ezzel a joggal a magánemberek nem nagyon élnek. Az Európai Bíróság nagyon vigyáz arra, hogy magánszemélyek esetében ne használja ezt ok, ö, okként az ítéleteiben, bár tettek már ilyet, de Nem szeretnének olyan normát teremteni, amely az üzletek kezét megkötni. Tehát nagyon nagy kérdés az, hogy a kis cégeket köti-e egy olyan kötelezettség, hogy bárkit kiszolgáljanak, bármely vásárlót, aki az EU-ból érkezik. Of the internal market, free movement of persons. Aztán az alapvető szabadságok a belső piacon, a személyek és szolgáltatások szabad mozgása. Erre való hivatkozást magánszemélyek esetében is lehet alkalmazni. A leginkább ide tartozó jogalkotás a szolgáltatási irányelvben rejtőzik, ennek a 20-as cikke. Ha az ember elkezdi olvasni ezt a cikket, itt van a képernyőn, akkor úgy tűnik, hogy a segíthet. Azt mondja, hogy a tagállamok biztosítják azt, hogy egy szolgáltatáshoz való általános hozzáférés, amelyet az állampolgárok részére nyújtanak, ott ezt a szolgáltatást ne lehessen megtagadni. Nemzetiség, lakóhelyre vonó hivatkozással, hanem csak objektív kritériumok alapján lehessen így ítélni. Tehát ez jónak tűnik, de az EU-ban igazából az elmúlt tíz évben nyolc évben, jó, amióta életbe lépett ez az irányelv, nem nagyon hivatkoztak erre. Talán van ennek oka is. Nem akarok túlságos, túlságosan hosszan időzni ennél. A jogszabály itt nem világos. A hatály tekintetében, illetve a tekintetben, hogy valóban szó szerint végre kell hajtani. A kérdés, hogy ez csak egy program nyilatkozat, vagy pedig szabályzat, komoly szabályok, és valóban kényszeríthetőek-e ezeknek a szabályoknak a betartására a tagállamok. A jogi vizsgálatunknak az eredménye az, hogy valószínűleg nem kényszerítő szabályokról van szó, legalábbis a szerződések alapján, illetve vannak ugye kivételes esetek, de általában nem erről van szó. Az, hogy megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mi ennek a szabálynak az értelme, az átláthatósági szabályra való hivatkozás volna. Vagyis, hogy legalább azt kell megcélozni, hogy a vállalkozások tegyék közé, hogy mely országokban kívánnak tevékenykedni, és melyekben nem. Ez legalább egy kicsit a frusztrációt enyhítené, mert korábban jönne a csapás, hogy az ember a saját országából nem tudja ezt a vásárlást intézni. Tehát, hogyha közé kellene tenniük a vállalkozóknak, hogy mely országokban nem nyújtják a szolgáltatásaikat, akkor ez már közelebb vinne a megoldáshoz. A nemzetközi magánjog kérdéseit most inkább nem taglalnám. Az egész rendszernek olyan eredményt kell hoznia, hogy egy vállalkozás, amely aktívan értékesít fogyasztók felé, els, elsősorban a fogyasztó országára koncentrálva kell betartani a szabályokat. És a fogyasztó a helyi fogyasztó, fogyasztási, illetve értékesítési szabályokra is hivatkozhat, illetve azokra is, ahol a vállalkozás eh, telephelye rendelkezik. Mindez nagyon jó fogyasztóvédelmi szempontból, hiszen a fogyasztók biztonságosabb helyzetben vannak, mivel legalább saját hazájuknak a védelmi szintjét élvezhetik. Bizonyos vállalkozások számára ez akadály lehet. Lehet, hogy pontosan ezért nem szívesen szolgálnak bizonyos országokban, nem szolgáltatnak bizonyos vállalkozások. idézőjelben mondhatjuk, hogy használhatjuk a mézes madzak, vagy a büntetés módszerét, talán először a biztatás vagy a csalogatás módszerével élhetünk, vagyis a jelen jogszabályok alapján lehet arra kötelezni az internetes áruházakat, hogy közöljék, mely országokból nem lehet megrendelni náluk, illetve ahol mások a feltételek. Vannak ennek már elemei jelen a, az EU jogszabályokban, de ezt ki kellene még sokkal explicitebben terjeszteni. Azután, ami további lehetőség, hogy az EU az objektív okokat megfogalmazhatja opcionális jogszabályokkal vagy teljes harmonizációval a belső piacra vonatkozó szabályokat. Hiszen eh, bizonyos országokban nagyon költséges eh, a jogi eljárások indítása, erre is megoldást kell találni. És eh, a versenyjogot is szigorúban kell érvényesíteni, ez is megoldás lehet olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek domináns piaci helyzetet élveznek, és ilyenek is vannak. És az EU sokat tehetne abban, hogy végrehajtja a szellemi tulajdon jogra vonatkozó jogszabályok reformját. Például a földrajzilag korlátozott engedélyek esetében előírva, hogy az ilyen engedélyeknek az Európai Unió egészében érvényesnek kell lenniük. Ez nyilván változás lenne a jelenlegi rendszerhez képest, és közelítene kellene, egységesíteni kellene a szellemi tulajdon jogra vonatkozó jogszabályokat. Ez már középtávon megoldás lehet, de az is nagyon sokat segítene, és erre sok jelzést kaptunk, hogyha a rámutatnánk úgymond a bűnösökre, vagyis a fogyasztók panaszt emelhetnének a diszkrimináció miatt. Az európai fogyasztóvédelmi szervezetek már gyűjtik ezeket a panaszokat, de ezeket valahogyan egységes szinten kellene kezelni, és könnyebben kezelhetővé kellene tenni. Minden EU intézmény például a legjobb, legrosszabb gyakorlatokat közzé tehetné, hogy a média felé és a médián keresztül a fogyasztók felé nyilvánvalóvá váljon, hogy melyek az EU barát vagy belső piac barát vállalkozások, és melyek nem azok. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdésem a diszkriminációt, hátrányos megkülönböztetést érinti. A cégek miért csinálják ezt, hiszen az ő forgalmukról van szó. Például jegyet próbáltam venni az Eurostarra, Belgium és London között. Belga szám hiányában nem kaptam volna jegyet. Ez, ez, ez szerintem elképesztő nagy butaság. Miért van ez még mindig így nem látják ennek a, az előny? Ja, eh, danke schön. Es war... Köszönöm szépen. Nagyon gazdag előadást hallottunk, és mindenféle dolgot, ami megtörténhet. Én is mondok egyet. Vettem egy gyönyörű kávégépet Németországban, az édesanyám Franciaországban él, és ugyanazt a gépet szerette volna megkapni, ezért Németországban az interneten akartam megvásárolni, de a szolgáltató nem szállít Franciaországba. Ugyanannak a szolgáltatónak a francia oldalán megtaláltam a gépet, de mennyibe került? Kétszer annyiba. Úgyhogy Németországban <laughs> megvettem a gépet, és feladtam postán az édesanyámnak, mert ez sokkal olcsóbb volt így. Ilyen dolgokat hall az ember az emberektől, és ilyenkor azt kell, hogy gondoljuk, hogy a vállalkozásoknak nem érdek az, hogy egységes legyen a belső piac. Gyakran az európai jog azzal te, kérdéssel terhelt, hogy hogyan lehet az, hogy a belső piacot megteremtjük a szolgáltatóknak, de az egységes belső piacot nem ajánljuk föl a fogyasztóknak. Ön említette a 20-as cikket, én akkor a szolgáltatási irányelvnek a raportőre voltam, úgyhogy jó sok időmbe és főleg türelmembe került, amíg megbírkoztunk ezzel. Úgyhogy föltenem újra a kérdés. A 20 cikk az önvéleménye szerint lehetne ezt arra használni, hogy biztosítsuk vele, hogy a jogot úgy interpretálják, hogy a fogyasztók érdekeit szolgálja. Ebből kiindulhatnánk-e? Igen vagy nem? you want to take those two and then we'll come back? Jó, még kettő, aztán a válaszok. Yeah, thank you for the questions. Köszönöm szépen a kérdéseket. A másodikkal kezdem igen érdekes, és néha abszurd példákat látunk mi is. Az ön példáját igazából nagyon racionálisnak tartom, mert <laughs> az bizonyítja, hogy a jó kávét Franciaországban nagyobb dicsőség övezi, mint Németországban. Úgyhogy ez egy racionális vállalkozói döntés, hogy megpróbálja a piaci szegmenseket megkülönböztetni, ha a francia vásárlótól több pénzt lehet ezért kapni. Úgyhogy ez választ tulajdonképpen az első kérdés, és hogy miért teszik a vállalkozások ezt a fajta megkülönböztetést. Ami nagyon fontos, hogy az EU tehet-e valamit. Ha azt nézzük, hogy akarják az emberek, hogy változtassunk, igen, főleg a digitális belső piacon. De mi a probléma? A probléma az, hogyha ezt megtesszük, akkor azok a vállalkozások, akik akármilyen oknál fogva, lehet, hogy buta, idióta okoknál fogva nem akarják ezt, hát akkor őket rá kellene kényszerítenünk valamire, amit nem akarnak. Nevezetesen arra, hogy olyan szerződéseket kössenek, és olyan szolgáltatásokat nyújtsanak országokba, amit nem akarnak. Ezért aztán Hát önök politikusok, úgyhogy nagyon jól tudják, hogy politikai okai is vannak ennek a döntésnek, de aztán jogi okai is annak, hogy egy vállalkozásnak a szabadsága védi a szerződésjog, az általán szerződésjog, ezt a fajta kényszerítő politikát nem nagyon alkalmazza az EU tehát csak nagyon korlátozott keretek között menne. Tehát mire jó a 20 cikk? Lehetne alaposabban utána járni. Ezt megvizsgáltuk. A 20 cikknek az eh, a problémája, hogy lehet-e egyáltalán a gyakorlatban alkalmazni. Tegyük föl, hogy lehet. Egy árucik szolgáltatás eh, nézve, de ha igen, akkor a gyakorlatban ezt ki kellene vennünk a szolgáltatási irányából, és külön EU-s jogi aktussá kellene tennünk a fogyasztói megkülönböztetés elleni törvényé. De ettől függetlenül a valós probléma mi? Igazából ez egy elég elnagyolt megfogalmazás. Hagy mondjak egy példát. Egy objektív okra diszkrimináció esetében, például volt egy telefoninterjúja egy cégnek, cégnek, amit velük folytatunk, és azt kérdeztük, hogy önök nem digitális szolgáltatásokat nyújtanak, nevezetesen tetőfedők, és bádogosok voltak, miért csak Németországban kínálják ezt, és nem Belgiumban mondjuk, és Hollandiában. Azt mondták, hogy azért, mert a német törvényekhez tudunk alkalmazkodni, de a francia törvényeket már nem tudjuk figyelembe venni. Ez túlságosan leterhelne minket, és nem is térül meg ez így is elég megbízásunk van, nem akarunk ilyen mega cégké nőni. Tehát igazából ilyen okokat mindig lehet találni arra, hogy egy cég azt mondja, hogy mi nem akarjuk ezt vagy ezt az országot kiszolgálni. Nem akarunk nőni, nem akarjuk a másik ország jogrendszerét tanulmányozni. Nos, a tanulmányban egyértelműen ott áll, hogy gyakorlatilag mindenki, aki okokat hozott fel, ezek az okok mind objektív okok. De ha nem lenne ilyen objektív okkal vállalkozásnak, akkor találnának egyet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a 20 cikk második bekezdését illetően, így, hogy a szolgáltatási irányelv része, így közvetlenül nem lehet alkalmazni. Közvetve a 20. második bekezdése kombinálva a fogyasztóvédelmi irányelve, ha kettőt összefésüljük, akkor ez egy kényszerkötelességet róna a szolgáltatókra, ami alá előírná nem csak az, hogy melyik országokat kellene kiszolgálniuk, de azt is, hogy miért. És ezzel rá lehetne kényszeríteni a vállalkozókat, hogy valami központi helyen kötelezzük őket. Ez csökkentené a fogyasztói frusztráltságot, hogy ne 10 perccel a folyamat megkezdése után jönne rá online vásárlás, hogy mégse vásárolhat az adott országból. Tehát ez már egy jó helyzetet teremtene, és segítségünkre lenne. Elég sokat beszéltem erről a kérdésről, aztán ami az első kérdést illeti, hogy a cégek miért teszik a megkülönböztetést. Nekem is az a benyomás, hogy néha egyszerűen buták. Ez az EU-nak a kötelessége, hogy a buta vállalkozásokat okosítsa? Hát nem hinném, hogy ez az EU-nak az egyik fő tevékenységi köre lenne, de a megoldás az lenne, hogy publikussá tennénk ezt a fogyasztók felé, a média segítségével, hogy létezik ez a probléma, és vannak olyan fogyasztók, akiket megkülönböztetnek. Ez különösen a kis tagállamokra igaz. Ez egy politikai lendületet adna a dolgoknak, és felhívná a figyelmet, a versenytársak figyelmét arra, hogy itt van egy, már, egy piaci nis, amit be lehet tölteni. Ez lenne a megoldás, de a közvetlenül, hogy cégeket felszólítsuk arra, hogy szolgáltassanak, az nem jó ötlet, mert úgyse nyújtanak majd magas szintű szolgáltatást. Inkább csak az, hogy megszégyenítsük őket publikusan, hogy nem szolgáltatnak bizonyos tagállamokban. Minden ok nélkül. Olga Šerleva. Olga. Opravdu hodně zajímavou prezentaci i za... Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a beszámolója, és ugyanilyen érdekesen válaszolt az első kérdésekre. Egy kiegészítő kérdést szeretnék feltenni. A tanulmányokban azt említik, hogy a piaci szétforgácsolódás egyik fontos oka az, hogy országonként más és más minőségűek a termékek, szolgáltatások. Valóban így van? follow, do you want to follow up? Yes, I have a follow Ehhez szeretne kapcsolódni? Igen. Hogyha például az Eurostarról beszélünk, akkor nemzetiség alapján, vagy állampolgárság alapján diszkriminálnak Belgiumból Londonba, és mivel ők szolgáltatják az egyetlen ilyen szolgáltatást, én nem választhatok másik vonatot. És észt, észtként nem tehetem ezt meg, csak a britek és a belgák tehetik meg. Uh, then uh, could it uh, be that... Tehát, hogyha esetleg van egy helyzetet élvező operátor, akkor nem lehetnek ez szigorúbbak a szabályok. Van-e további kérdés, vagy én feltehetek egyet, kérdezi az elnök asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes hogy arról a jogról is beszélt, hogy egy vállalkozás ne szolgáltasson egy bizonyos országban, nem csak a fogyasztónak van joga hozzájutni a termékekhez. Erről persze lehet mindenkinek véleménye, de nem kényszeríthetjük a vállalkozásokat arra, hogy bizonyos országokban működjenek, és aztán az embernek mindig a legdrágább kávé főzőt kelljen megvennie. Lehet, hogy ez volna a csalogatáson alapló megoldás, hogy például minden tagállamban szolgáltassanak a vállalkozások, a, beszélhetünk a fizetési rendszerekről. Tudom, hogy Észtország egy nagyon jó elektronikus egészségügyi kártyát működtet. Én, ha nem vagyok észte állampolgár, akkor nincs a hozzáférésem, mert nem rendelkezem az ilyen kártyával, tehát azért ezek a kis akadályok mindenhol megvannak. Hogyha ki akarjuk terjeszteni az elektronikus kereskedelmet, hogy ez előnyös legyen a fogyasztók számára, konkrét intézkedésekre van szükség, elősegítve a piac működését, és elősegítve azt, hogy a fogyasztókhoz és a vállalkozásokhoz egyaránt eljussanak ezek az előnyök. Nagyon érdekes eh, számomra, hogy milyen intézkedéseket, ösztönző vagy tiltó intézkedéseket tud elképzelni például a, a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályokat, vagy a versenyjog szigorításával járó szabályokat, vagy javaslatokat. Um, vagy olyan megoldásokra gondolok, mint az Uber, aminek az a célja, hogy a digitális piacon ne lehessen alájállani úgymond a többi szolgáltatónak, hogy olcsóbb legyen ez, mint a szokásos piacon, ami pedig a közös európai értékesítési jogot illeti, sokan úgy gondolják, hogy ez rontja majd a fogyasztók helyzetét. Tehát nem szabad aláaknázni a fogyasztói élményt. Well, thank you again for... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Az utolsóval kezdeném. Ami a közös értékesítési jogot illeti, nem vagyok teljesen semleges ezen a területen, hiszen részt vettem a bizottsági munkacsoportban, amely megfogalmazta ezt a javaslatot, illetve a megvalósíthatósági tanulmányt. Mindazonáltal valóban ez igaz, de akár cinikusan is válaszolhatnék. A fogyasztók el sem jutnak annak a kérdésnek a megválaszolásaik, hogy romlan-e vagy javulna a helyzetük, hogyha így szabályoznánk a piacot. Az adásvédeli jog talán arra késztetné a vállalkozásokat, hogy elfogadjanak máshonnan is megrendeléseket, ez előrelépés volna és azt is biztosítani kell, hogy a fogyasztói védelmi normák az közös európai adásvételi jogban legalább olyan szintűek, hogy ez alapján közvetlenül megbízzanak a fogyasztók az európai jogban, jobban, mint ebben a kombinációban, hogy az EU és a nemzeti jog is védi a jogaikat. A közös európai adásvételi joga kapcsolatosan ennyit mondanék el, hogyha ez akadálya a digitális egységes piac kialakulásának, akkor inkább az a probléma, hogy a szerződéses jogok térnek el, és az EU vagy a minimum jogszabályokat szigorítja, vagy egységesíti a jogszabályokat. A harmonizáció vagy a jogközelítés mindenképpen előrelépés volna. the fundamental freedom. Az ön által említett eh, eset eh, és azt mutatja, hogy az alapvető jogok érvényesülésének megvannak a maga korlátai. Erről szól az Európai Bíróság vonatkozó döntése is, illetve a fogyasztóvédelmi jogok érvényesülésének is megvannak a maga korlátai. Részletesen ezt nem vizsgáltam meg, de a tagállam joga, hogy meghatározza, That's, uh, shall be applicable to... hogy a közlekedési szolgáltatásokra, mint a U-band, milyen szabályok vonatkoznak. Itt a harmonizáció véget ér olyan területeken, ahol a tagállami kompetencia érvényesül. Ha csak az EU nem hagyja végre a taxikra vonatkozó szabályozást, ami pedig az elektronikus egészségügyi kártya, illetve eh, hitelkártya ügyében gondolkodtam el ezen, és a sürgősségi egészségügyi szolgáltatások esetében már előbbre tartunk, eh, itt kötelező szolgáltatást nyújtani. Ez egy olyan terület, a közvetlen szükségesség miatt bevezette már ezt a kényszerítő elemet, például, hogy az észt gyógyszertáraknak nem észt hitelkártyával rendelkezőknek is el kell adniuk gyógyszereket. Ami pedig az állampolgárságot illeti nem arról van annyira szó, hanem a lakóhelyről. Nem azt ellenőrzik, hogy francia vagy belga állampolgár, hanem azt, hogy eh, állandóan letelepedett, vagy legalább ideiglenesen letelepedett -e az adott országban. Ha tényleg állampolgárságot eh, vizsgálnak, akkor ez diszkriminatív, csak azért, mert egy bizonyos tagállamnak állampolgára az illető, ha azért tagadják meg a szolgáltatást, akkor a szerződés 18. cikkén önnek ellent mondanak, ezért ez illegális. Az Eurostar tulajdonosát nem is tudjuk. Akár állami tulajdonúnak is minősülhet, ez most attól függ, hogy honnan nézzük. Ami pedig a minőségi színvonalbeli eltéréseket illeti. Valóban vannak erről kimutatások, illetve konkrét példák is a tanulmányunkban, de ezek mindig lábjegyzetben szerepelnek. Általában az van, hogy ugyanaz a minőség különböző áron kerül értékesítésre, de persze fordítva is lehet. Hogyha nincs több kérdést, akkor nagyon megköszönöm a beszámolójukat, és a szavazás előtt néhány perc szünetet tartunk, már csak azért is, mert úgy látom, hogy nincs itt minden bizottsági tagunk. Kérem őket, hogy egy gyors szavazásra fáradjanak be, tehát akkor háromnegyedkor folytatjuk a munkát a szavazásra. Could I just have a quick word with coordinators, if they could just come up really quickly? Nem a koordinátorokat, hogy minél hamarabb foglalják el a helyüket. I'd just like to say thank you to the coordinators who are working enormously hard. Elnézést kérek a sürgetésért, de szerettük volna az önök társaságában megvitatni ezeket a kérdéseket, akkor a szavazásnál tart. Got an interesting language here. Um, so the first, um... Az első szavazásunk a hálózati és információs biztonsággal kapcsolatos egy trialógus tárgyalás lezárására vonatkozó mandátumról van szó, elektronikusan szavazunk. Ezekről már mind szavaztunk a legutóbbi, cikl, legutóbbi ciklusban, úgyhogy én azonnal a szavazásra szeretném önöket kérni. Two people not voted yet. Okay. Ketten kell még, hogy szavazzanak. Köszönöm. 28 28-an eh, mellette, mert valakinél nem volt itt a kártyája. Akinek nincs itt a kártyája, annak én beleszámolom majd a szavazatát, de a hivatalos eh, fejezésekben ez nem fog szerepelni az új rendszer szerint. Úgyhogy kérem, hogy mindenki figyeljen oda a szavazókártyára, illetve hogy az mindig nála legyen különösen a komplikált hosszú szavazásoknál okoz nehézséget a kártya nélküli szavazás. Kölcsönös eh, segítségnyújtás, adminisztratív együttműködés eh, a bizottságok között, illetve az Európai Bizottsággal való együttműködésben biztosítandó a vámügyi és mezőgazdasági ügyekben a jogszabályok betartását, szintén a trialógus tárgyalások lezárására vonatkozó mandátumról szavazunk. Most megnyitom a szavazást. Okay, same result, 28 and... Ugyanez a szavazati arány 28 mellette, 2 ellene, nincs tartozkodás. Akkor a meghallgatáson találkozunk eh, ebben a teremben, nem, nem itt, hanem a 2Q2-ben, viszont látásra fél hétkor találkozunk.